formák lábbal típrása szemukra elfogadhatatlan, és hangsúlyozni kell a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet normáinak tiszteletben tartását is. Köszönöm. Köszönöm. Következzék Grész kolléganő egy percben. Hogyha meg